nehéz percek, időszakok, de a végeredménye azt hiszem, hogy megfelel az elvárásoknak, és itt vagyunk, megoldottuk. Nagyon jó ez az eredmény, és a közös célokat meg tudtuk valósítani, megfelelő fogyasztóvédelem, és ugyanakkor a digitális belső piac akadályainak lebontása. Most először az európai fogyasztók és cégek végre egy nagymértékben harmonizált szabályrendszernek tudnak majd megfelelni a digitális szolgáltatások területén is. Modern kereskedelmi eszközöket tudnak igénybe venni, a smart goods fogalmát is definiáltuk, akár a laptopokról, a smartphone-okról és az intelligens otthon rendszerekig bezárólag. Jó ez tehát a fogyasztóknak, akiket megfelelőképpen védeni tudunk, és talán így a fogyasztók is az Európai Unión belül biztonságosan tudnak majd vásárolni. A digitális elemeket is be tudtuk építeni, amelyek egyébként elsőrangú fontosságúak. Tehát ez egy jó lépés a jogbiztonság célja felé, és végül is sikerült magas szintű harmonizációt is elérni, a jogi fragmentálódást is sikerült elkerülnünk, és hát azt hiszem, hogy ezen keresztül is hozzá tudunk majd ahhoz járulni, hogy a különböző jogrendek között az átmenet egyszerűbb legyen. Modern, koherens, kötelmi jog, szerződéses jog jött létre, és ez az, amit most át tudunk majd adni a tagállamoknak. Nagyon sok fiatalt látok itt fönt a nézők sorában. Biztos, hogy már nagyon sokan vásároltak online, úgyhogy szerintem jó üzenetet küldhetünk nekik is. És valóban reméljük, hogy mostantól nem lesznek rossz meglepetések, hogyha más tagállamból vásárolunk online, és hát ezt meg tudjuk majd valósítani a digitális belső piacon. Úgyhogy mindenkinek jó vásárlást kívánok, és hát reméljük, hogy ezek a szabályok mindenkinek a védelmét fogják szolgálni. Köszönöm. Köszönöm szépen. A jogi szakbizottság nevében Hautala asszony egy percben. Elnök úr, biztos asszony, köszönöm szépen Fosz kollégának, Gebhardt kollégának és Harimon kollégának is szeretnék köszönetet mondani. Keményen dolgozta ezen az új irányelven a jogi szakbizottság nem tudott választani a maximális és a minimális harmonizáció között. Éppen ezért már előre bocsájtom, hogy ellene szavaztam. Ez egy harmonizációs feladat természetesen, hiszen az idevágó a fogyasztóvédelemre foglalkozó jogot harmonizálni kell, de azonban a fogyasztóvédelem egy teljesen új rétegét, szintjét jelenti, a digitális termék esetében ez a két irányelv egy standard szetet alkot, és a bizalmat kívánja erősíteni az egész EU-ban, amíg a digitális üzletág növekszik egész Európában. A fogyasztóvigyelmet nem kívánjuk tovább töredeztetni az, a tagállamok szintjén, ezért fontos ez az előírás, és természetesen a felelősségvállalás, a garancia is rendkívül fontos, és a tranzakciós láncban több személy játszik szerepet, itt tisztázni kell, hogy kit érint a felelősség. Azt hiszem az ellátási láncot komolyan kell vennünk ebben a kérdésben. Köszönöm szépen. Majdel asszony. Köszönöm szépen. Hát itt egy olyan pillanatban beszélünk, amikor az Európai Uniónak nem kellene beleszólnia mindebbe, és egyesek azt is mondják, hogy a digitális piacon Kínával, az Egyesült Államokkal fel kell vennünk a harcot. Ehhez pedig egységesnek kell lennünk, és az erősségeinket kell tovább kiaknáznunk, és hát ugye tudnunk kell, hogy egyik ilyen a fogyasztóvédelem. A digitális világban tudnunk kell, hogy hol lehet reklamálni, panaszt tenni, hogyha ezt nem lehetne megvalósítani, akkor az nagyon nagy probléma, mert tudjuk, hogy több millió embernek volt problémája már a az online vásárlásokkal kapcsolatban. Úgyhogy a néppárt nevében azt tudom mondani, hogy szeretnénk megoldani ezeket a problémákat. Világos lesz mostantól kezdve az, hogy ki hogyan fordulhat kártérítésért, akkor, hogyha egy digitális szolgáltatás nem jól valósul meg. Még egyszer köszönöm szépen Axel Foss és Pascal Arimon munkáját egy ö, fontos irányelv lesz ez, amely az ambiciózus EU tükrözi, és azt, hogy szeretnénk az embereknek segíteni a fogyasztóvédelem területén, itt ebben a digitális világban. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig az SND nevében Virginie Rozier következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretném a társjelentéstevők munkáját üdvözölni, Evelyn Geppártot szeretném üdvözölni ebből a szempontból külön, hiszen itt egy nagyon fontos anyagról van szó, és azt hiszem, hogy ez a az új szolgáltatások és az online kereskedelem szempontjából új utakat fog nyitni. Egyszerű szabályokról van szó, és fontos az, hogy a kereskedelmi szabályokat össze tudjuk hangolni a digitális tartalmak szolgáltatásaival. Nagyon pozitív az is, hogy sikerült a fizikai árucikkekre is vonatkoztatni mindezt, mert fontos az, hogy ne csak a konkrét fizikai árucikkekre vonatkozóan ez, hanem a mögöttes szoftver termékekre is. Egy fontos irányelv ez, mert mostantól harmonizálni fogjuk azokat az európai szabályokat, ahol nagyon sokszor egyébként még nemzeti szabályok sincsenek. Örülhetünk annak is, hogy sikerül egy homogén európai rendszert kialakítani egy fejlődésben lévő területnek, szektornak. Fontos volt ezen kívül a szerződésekre vonatkozó a szabályok megalkotása, az adatgyűjtésre vonatkozó szabályok szintén. Fontos az adatbázisok megvalósítása, és ugye itt egy egységes digitális piacot szeretnénk kialakítani, ez az az Európa, miért mindig is harcoltunk. Köszönöm szépen, és most következik Daniel Dalton. Uh, Mr. President. Elnök úr, mindenképpen köszönetet szeretnék mondani a három társ előadónak. Nagyon fontos az, hogy a digitális tartalmaknál és az áruknál hasonló szabályok legyenek. Nagy-Britannia volt az egyik első olyan ország, amely összehozta a digitális és a fizikai áruk tekintetében a védelmet. Nem élhetnek már az analóg szabályzók, hiszen millió alkalmazást töltenek ma le az emberek, milliók vesznek, bérelnek játékokat, tehát rájuk is vonatkozniuk kell a fogyasztóvédelmi szabályoknak. Nagyon fontos azonban az, hogy a határokon átnyúló módon is működjenek a szabályok, hiszen a kereskedelem is határokon át működik. Például egy francia újságot nagyon, ér, nagyon könnyű előfizetni, Külföldön digitálisan viszont lemondani már papírformában kellett. Ez pedig nem tesz jót sem a fogyasztónak, sem a vállalatoknak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az ALDE nevében Dita Harancová asszony kapszót. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos asszony. Szerintem örülhetünk azoknak az eredményeknek, amelyeket ez a két jelentés ad nekünk. Hiszen európai garanciát kapunk az online áruk tekintetében is. Az is nagyon fontos, hogy a bizonyítási terhet megfordítsuk, és hogy az európai garancia két évére vonatkozzon. A hat hónapról egy évre történő kiterjesztés már nagyon fontos lépés a fogyasztók számára. A gyártóknak jobb és biztonságosabb termékeket kell létrehozniuk. Hogyha a termékük nem működik egy évig, akkor ne legyen a piacon. Éppen ezért úgy gondolom, hogy a két joganyag legfontosabb eredménye az, hogy közelebb jutottunk egy egységes fogyasztóvédelmi jogszabályhoz. Hogy Európában egy jogszabály csomag vonatkozzon a tényleges áruk és az online áruk tekintetében. Bárhol árulják a termékeket, szolgáltatásokat bárki vegye meg bárhol. Nagyon fontos, hogy egységesen szabályozza. Köszönöm szépen, és most az EFDD nevében Márko Zulló kap Grazie, Presidente. Köszönöm szépen. Az elektronikus kereskedelemnek a működéséhez bizalomra van szükség a fogyasztók részéről, az embereknek pedig ugyanúgy bízniuk kell az online vásárlásban, digitális termékek esetében, mint a fizikai termékek és a fizikai üzletek esetében. És ezért fontos ez az anyag, nem szeretnénk itt túl bürokratikus rendszert kialakítani, főként a KKV-k számára. Így, hogyha valamilyen probléma adódik, akkor meg kell kér, akkor ezt ki lehet cseréltetni, vagy pedig vissza lehet kérni a vételárat, ugyanakkor a kis vállalkozók és a kiskereskedők munkáját is védenünk kell, mert néha igen drága a csere, vagy pedig az adott készülékek megjavítása. Ugyanolyan rendszert kell kialakítani az online rendszerek tekintetében, mint a fizikai rendszerek tekintetében, és ezért lenne fontos az, hogy a visszafizetést is garantálni lehessen. Mindez persze a szociális, a közösségi médiók, médiumok számára épp úgy, mint az online tartalmak letart, letöltésével kapcsolatban. Szeretnénk igen magas szintű védelmet elérni, függetlenül attól, hogy milyen technológiát alkalmazzunk. Köszönöm szépen. Trossenyiszki képviselő következik az ENF nevében. Köszönöm szépen. Kedves biztosasszony, kedves elnök úr, új technológiák, az, enter, az internet miatt egyre gyakoribb az online vásárlás, és ez egy nagyon fontos lehetőség mind a fogyasztók, mind a KKV-k számára. Ugyanakkor versenytorzító hatásai is vannak a verseny nem tiszteletben tartó a cégek miatt. Éppen ezért itt egy nagyon fontos gazdasági szempontot kell rendeznünk, megfelelő definíciókkal kell ellátnunk a digitális piacot, a szerződéseket rendbe kell tenni az online térben is, és fenntarthatóvá kell tennünk a kereskedelmi gyakorlatot így mind a fogyasztók, mind az eladók számára egy kiegyensúlyozott rendszert kell kialakítani. A francia kereskedelmi jog, illetve szerződéses jogot szerencsére sikerült megőriznünk ebben, ami a gazdasági szempontokat illeti, itt szerintünk nincsen értelme a belső piacról beszélni. Köszönöm. Carlos Coelho következik. Kedves kollég, köszönöm. Az Európai Unióban napról napra sok millió polgár köt szerződéseket digitális tartalmakra. A tagállamok viszont ezt nem szabályozak egyértelműen, és számos különböző szabály vonatkozik az online és offline szerződésekre. Mi most a fogyasztók jogait erősítjük, egy közös keretet alakítunk ki, a vállalatok és a polgárok jogait tekintve, és világosá tesszük a helyzetet minden előtt a KKV szempontjából fontos. Ez megszüntetjük a legfontosabb akadályokat, amelyek a kötelmi jog összefüggésében gátolják a határokon átnyúló kereskedelmet. Fontos dolog, hogy a konkrét fizikai adásvételeket is figyelembe vegyünk, és ugyanúgy kezeljük a virtuális és a konkrét fizikai adásvételeket. Egyébként pedig a fogyasztók szerzett jogait is meg kell őrizni, mint például Portugáliában. A teljes harmonizáció, amelyről is beszélni szoktunk az egyes országokban, nem, nincs, nem létezik. Mi szeretnénk javítani a fogyasztók jogait. A polgárok Európájáról szoktuk beszélni, ezért képviselni az érdekeiket. Anderson asszony. Köszönöm szépen mindenek előtt az új javakra, termékekre vonatkozó digitális értékesítésen foglalkozunk, ez fontos a polgárok és a üzleti élet számára is. Mit már elhangzott az új jogok a adásvétel során, fontosak, főleg, hogyha a szoftverrel működnek a termékek, ezt végre szabályoznunk kell. Mi történik, hogyha valaki update-et szerez a smartphone számára, vagy az interneten keresztül? Itt úgy gondolom, hogy a hibás termékek cseréjét díjmentesé kell tennünk. A 20. cikk pedig a tagállamok számára kötelezettséget ír elő, hogy tájékoztassák a vásárlókat. A, a felelősségvállalás is rendkívül fontos, amely 15. cikkben szerepel. Remélem, hogy a jövőben ezt a jogot erősíteni lehet. Végül pedig a tagállamoknak kötelezettségük, hogy javítsák számos területen ezt az irányelvet, például a bizonyítási teher megfordítását és a rövid távú vásárlástól való elállást is. Úgy gondolom, hogy ez egy olyan irányelv, amelyet érdemes megszavazni. Örülök, hogy megtehettem én személyesen is ezt. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig eh, Golga képviselő kapszót. Köszönöm. Szeretnék gratulálni, hogy eh, sikerült elérnünk ezt a nagyon jó szabályzást. Nagyon fontos eh, szabályról van szó, hiszen a digitális belső piac tekintetében egységes szabályozókra van szükségünk. Minden európainak joga van ugyanazokhoz a termékekhez, ugyanolyan feltételekkel. A harmonizáció nagyon sikeres volt, és ezáltal Európa is sikeresebb lesz. Árnyék előadóként nagyon szoros figyelemmel kísértem a munkákat. Örülök, hogy ez a teljes harmonizációs megközelítés eh, legalábbis elérésre került. Mindenkit eh, bátorítok, hogy támogassa a szavazáskor ezt a javaslatot. Köszönöm. Köszönöm szépen. Krisztel Sáldemúze asszony kap szót. Köszönöm szépen. Most az európai fogyasztók védelmében jöttünk össze. Az európai fogyasztók egyre többet vásárolnak az interneten, és pedig az ország határokon átmenő módon. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a jogaik is haszon, hasonlóak legyenek. Az nagyon, viszont internetes vásárlás esetén nagyon nehéz. A fogyasztóknak a jogukat érvényre juttatni. Éppen ezért megfelelő össze vonatkozó garanciára van, garanciákra van szükségünk. A fogyasztók számára nagyon fontos, hogy joga legyen a javításhoz, a cseréhez, amennyiben egy termék nem működik, legyen ez digitális termék, vagy legyen ez egy fizikai termék. Ezen a területen nagyon kemény munkát végeztek, és sikerült a fogyasztók érdekeit figyelembe véve egy nagyon jó jogszabályt létrehozni. Tehát egész Európára vonatkozik a jogszabály. Köszönöm szépen. Dárius Rozáti kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Ma két jogalkotás tervezet van előttünk, amely az európai belső piacot a digitális téren is tartósan befolyásolni fogja. Szeretném kifejezni köszönetemet az előadónak, a társelőadóknak, Evelyn Gephardtnak, Axel Fossnak és Pascal Arimontnak, hogy ilyen keményen dolgoztak a dokumentumokon. Két célunk van. Egyrészt ugyanazokat a jogokat szeretnénk mindenkinek megadni Európában, akik árukat vásárolnak, digitális szolgáltatásokat vásárolnak. Másodszorban pedig az egész Európai Unió előírásának az egységesítéséről van szó, tehát hogy országhatártól függetlenül azonos szabályok legyenek a érvényesek a vásárlásokra. Úgy gondolom, hogy ez a fogyasztók számára is biztonságosabb helyzetet ad. Eddig elég sok bizonytalanság volt. Arról is szó van, hogy a fogyasztók jogait védjük. Örülök, hogy megvan az anyag, és mindenkit kérek, hogy támogassa. Köszönöm szépen. Akkor most áttérünk a Catch the Eye, a spontán felszólásokra. Először is Sojdrovácnak. kollégové, ráda podpořím tuto legislatívu. Kedves kollégák, örülök, hogy támogathatom ezt a az irányelvet, hiszen a fogyasztók jogai erősödnek és megteremtődnek a megfelelő online kereskedelem feltételei. A digitális piac egy óriási lehetőséget kínál a gazdaságnak, és itt erősíteni kell a fogyasztók részvételét és a biztonságot számukra. Az online kereskedelem egyszerűsíti az életünket, vonatkozik ez a fogyasztókra és az értékesítőkre, és örülök, hogy számos technikai kérdésben is sikerült megtalálni a megoldást, és hogy van egy politikai megállapodás is, és végre szavazhatunk ezen megállapodásról. Ennek örülök és szeretném megkérni a biztos asszonyt, hogy legyenek aktívabbak a tárgyalások során, amit a tanácssal folytatnak. Vonatkozik ez a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok kérdésére is, illetőleg az élelmiszerek megfelelő minőségét se felejtsük el. Grappini asszony, köszönöm szépen. Biztos asszony, kedves kollégák, ez egy irányelv, amelyre már nagyon régóta várunk. A fő cél az volt, hogy a digitális piacot fejlesszük. Statisztikai szempontok alapján elmondhatjuk, hogy a legtöbb KKV és fogyasztó szembesül különböző nehézségekkel, mert különböző kritériumok érvényesek a különböző államok között Szerintem itt az ideje, hogy harmonizáljuk ezt a jogot, és segíteni fogunk a fogyasztóknak a határokon átnyúló digitális kereskedelem alkalmazásában. Úgy gondolom, hogy nagyon jó eredményeket sikerült elérni, a termékek mozgását könnyíteni tudjuk, a jogorvoslatot se felejtsük el. Úgy gondolom, hogy helyes dolog megszavazni ezt a javaslatot hiszen a tagállamok számára is kedvező. Köszönöm szépen. Ezzel lezárjuk a vitát. Biztos asszony. Kedves elnök úr, teljesen világos számunkra az, hogy meghallgatva ezt a vitát és a jelentéstevők nyilatkozatait, hogy ez egy nagyon nagy lehetőség az Európai Parlament számára az, hogy egy fontos megállapodást támogasson, amely az európai cégek és az európai fogyasztók számára igen pozitív. Pontosan erre van szüksége Európának most, amikor az uniós politikák közelségét olyan gyakran megkérdőjelezzük. Ezért szeretnénk kérni azt, hogy támogassák ezt a politikai megállapodást a digitális szerződésekre vonatkozó csomag kapcsán. Ezzel az európai fogyasztókat jobb helyzetbe hozzuk, és helyzetbe hozzuk a digitális világban is. Nagyon fontos az együttműködés a tagállamokkal, a megfelelő nemzeti jogba való átültetés terén, ezzel a csomaggal kapcsolatban, és fontos lenne az is, hogy a digitális belső piac okozta kihívásoknak továbbra is megfeleljünk. Köszönöm szépen. Jelentéstevő Evelyn Gepard következik. Köszönöm szépen elnök úr, biztos asszony. Úgy gondolom, hogy valóban ezzel a az irányelvvel, amelyről szavazni fogunk, az innováció és a digitális területen nagy szolgálatot fogunk tenni, ha megszavazzuk, mert jogbiztonságot teremtünk a fogyasztók számára, jogbiztonságot teremtünk a kereskedők számára, és jogbiztonságot teremtünk a gyártók számára. Ez egy rendkívül fontos kérdés egy olyan területen, amely egyre inkább mozgásba lendül, és ahol gondoskodnunk kell egy európai válaszról. Úgy gondolom, hogy tényleg sikerült a nemzeti jog vívmányait megőrizni, de nemzetközi szempontból példaértékű fogyasztóvédelmet sikerült elérni magas szinten, tehát a digitális fogyasztóvédelem európai szinten ez olyas valami, amit innovációként kell felfognunk, és a lehető legtöbbet kívánjuk elérni a polgárok érdekében ezen az úton. Büszke vagyok arra, hogy ezt sikerült elérni. Thank you very much. Nagyon szépen köszönöm. Axel Foss jelentéstevő kapszót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen minden felszólalónak, mindenkit szeretnék megkérni ma ebben a házban, hogy az általunk talált eredményt a két jelentésben a digitális tartalomszolgáltatás és az áruk értékesítés tekintetében, hogy szavazzák meg. Hiszen sikerült elérnünk mindkét jelentésben azt, hogy harmonizáljuk a két éves garanciát. Megfordítottuk a bizonyítási terhet, és egy és két év között van a visszalépési határidő. Nagyon fontos a digitális belső piacnak, nagyon fontos a jogbiztonság számára, nagyon fontos a fogyasztók számára, és nagyon fontos a határokon átnyúló kereskedelem számára is. Mindenkinek szeretnék köszönetet mondani, aki részt vállalt ebben a jelentésben, elsősorban a bizottságnak, Pascal Arimontnak és Evelyn Gephardtnak. Köszönöm szépen az intenzív együttműködést. Köszönöm szépen. Pascal Arimont. Igen, tisztelt elnök úr. Igen, tisztelt biztosasszony, tisztelt kolléga, hölgyek és urak. Egész röviden öt pontot említenék, három évig keményen dolgoztunk. Másodszorban rengeteget találkoztunk. Harmadsorban jó kompromisszumok születtek, negyedsorban erősítettük a fogyasztók jogait, ötöd sorban a kisvállalatok életét jobbá és egyszerűbbé tettük. Tehát minden kollégának köszönöm az együttműködést, és kérem, hogy szavazzák meg a szöveget. Köszönöm szépen. A vitát lezárom. Köszönöm szépen. 15 percet behoztunk, tehát nem vagyunk késésben, és mindjárt kezdjük a szavazást. Van egy rövid szünet, 12.40.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 Megnyitom az ülést, és szeretnék mindenkit tájékoztatni arról, hogy a 187-es cikk értelmében egy csoportnyi képviselő, amely legalább az alsó küszöböt megüti, holnap a vita elején, a mobilitási csomag vitájára gondolok, egy előzetes kérdéssel fog élni, ami a befogadhatóságra vonatkozik a két következő jelentéssel kapcsolatban. Az első az Európai Parlament és a Tanács irányelvtervezete, amely a 2006 per 22-es irányelvet módosítja, ez pedig a specifikus normákra vonatkozik a 9771 per 2014 és 77-es kihelyezett gépjárművezetőkre vonatkozó jogszabályt. Ez az első, és a második pedig a tanács és a parlament rendelete, amely az 561 per 2006-os rendeletet módosítja, ez pedig a minimális vezetési idő per nap per hétre vonatkozik, illetve a pihenő időkre, és a 175 per 2014-es rendeletre, amely a tahográfok működését szabályozza. Ez a Van de Kamp jelentés. A problémát tehát holnap fogjuk felvetni, a vita elején a mobilitási csomaggal kapcsolatban. Egy olyan kérdésről van szó, előzetes jogi kérdés a befogadhatóság kapcsán a 187-es cikk értelmében. Passiamo ora alle votazioni. Most következik a szavazás. Régner jelentés. John Dorman a parlamenti mentelmi jogának felfüggesztésével kapcsolatban mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Következik Didier jelentése a fogyasztóvédelemmel kapcsolatban. Megnyitom a szavazást elektronikusan. Il voto è chiuso. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ezzel az első olvasatban lezártuk ezt az anyagot, és gratulálunk a jelentéstevőnek. Préda jelentés, EU-Izrael-Euromediterrán megállapodás, Horvátország csatlakozása, és név szerinti szavazás következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Gratulálunk a jelentéstevőnek. McAllister jelentés globális EU-Üzbegisztán megállapodás, ez egy ajánlás, nem volt ellentétes vélemény, ezért a szabályzatnak megfelelően ezt elfogadottnak tekintjük, és Mekeliszter úrnak gratulálunk. A következő Ulszkov jelentés évszakokhoz kapcsolódó óraátállítás megszüntetése, egy bizottsági jelentés, a 03034-es mellette ellene tartózkodók ellenőrizik? Jó, akkor elektronikusan szavazunk. Il voto è chiuso. Lezárom a szavazást, elutasítva. Divo gli emendamenti della commissione competente votiamo in blocco. Most pedig blokkban szavazunk, mellette ellene tartózkodók elfogadva. Név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. La votazione chiusa. Il testo è approvato. Congratulazioni. Elfogadtuk, és jelentéstevőnek gratulálunk. Buzek jelentés, villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályok. Először a megállapodáshoz szavazunk, megnyitom a szavazást. Voto è chiuso. Il testo è approvato. Lezárva, elfogadva. Következik a 201-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. Első ö, olvasatban a parlamentben elfogadtuk. Buzek jelentés, a villamos energia belső piaca 187-es módosítás név szerinti szavazással. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Bizottsági ö, javaslat 188-as mellette ellene tartózkodók elfogadva. Ezzel lezártuk a parlamenti első ö, olvasatban Péterzen jelentés. Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynöksége 100, illetve 91-es módosítás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Gratulálunk a jelentéstevőnek, a parlamenti első olvasatot lezártuk. Zanonátó jelentés, energia, kockázatokra való felkészülés, 63-as módosítás, megnyitom a szavazást. Mell- Lezárom a szavazást. Elfogadva parlamenti első olvasatot elfogadtuk, gratulálunk Cánonátó úrnak. Bonni jelentés, gumiabroncsok üzemanyaghatékonysága és más lényeges paraméterek tekintetében történő címkézése. Mm, szakbizottsági módosítások mellette ellene tartózkodók elfogadva. 11-es módosítás mellette ellene tartózkodók elutasítva 36 mellette, ellene tartózkodók elutasítva 39-es, megnyitom a szavazást elektronikusan. Il voto è chiuso. Il testo... Lezárva, elfogadva. 41-es két részben első rész mellette, mell ellene, tartózkodók elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodók, leellenőrizzük. Lezárom a szavazást, elutasítva. 52-es, megnyit, mellette ellene tartózkodók, elfogadva. Hármas cikk, 62, 63-as mellette, Lezárom a szavazást. Elutasítva. 21-es, megnyitom a szavazást. Il voto è chiuso. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 1063 as okafogyottá válik, és a 22D következik név szerint. Megnyitom a szavazást. voto chiuso. Lezárom a szavazást. Elfogadva, ez a 64-es okafogyott lett. 58-as első rész mellette, ellene. Tartózkodók, elfogadva. Második rész mellette, ellene. Tartózkodók, elfogadva. 6-os cikk 2 bekezdés 29D mellette, ellene. Tartózkodók, elfogadva. 65-ös okafogyott, 31-es mellette ellene, tartózkodók, leellenőrizzük. Voto chiuso. Il testo... Lezárom a szavazást, elfogadva, 66-os okafogyott, 67-es következik, megnyitom a szavazást. Lezárom, elutasítva. 68-as három részben mindent név szerint első rész megnyitom. voto è Lezárom. Elutasítva második rész megnyitom. voto chiuso elutasítva harmadik részt megnyitom il voto è chiuso testo è respinto elutasítva 69-es mellette ellene tartózkodók elutasítva 70 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 71 név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom. 72. Mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 43-as, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 74. Mellette. Leellenőrizzük az előzőt, a 43-ast? Jó, akkor ellenőrizzük le, tessék. voto è chiuso testo è approvato emendamento 74, chi ha elfogadva 74-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, 46 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 75. Megnyitom a szavazást. Voto chiuso. Testo è respinto. Votiamo... Elutasítva. 49-es. Név szerint megnyitom a szavazást. Elnézést, egy hiba csúszott a szavazásba, név szerint szavazunk, illetve hogy ehelyett mellette ellenet tartózkodók elfogadva. 73-as következik, ez név szerint. Lezárom a szavazást, elutasítva mellette ellene tartózkodók elutasítva, 60-as név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Következik a 13-as első rész mellette, ellene tartózkodók, elfogadva második rész mellette, ellene tartózkodók elutasítva. A 61-es okafogyott, végső szavazás név szerint megnyitom a szavazást. Il voto è chiuso. Lezárom a szavazást. Elfogadva első ö, olvasatban gratulálunk Móni úrnak. Csak egy ügyrendi kérdés. A 115-ös cikkre utalok, ebben pedig az van, hogy a lehető legnagyobb átláthatóságban kell dolgozunk. Február 11 óta új átláthatósági szabályok vonatkoznak az előadókra. Hallottam, hogy tegnap este, amikor megnyitották az ülést, lobby találkozók voltak. Tehát ipari lobbisták voltak itt. Megkérem, hogy elnökként vizsgálja ki, hogy tegnap este mi volt ez a lobby találkozás egy ülés alatt. Újságírók nem voltak ott, csak a lobbisták és a képviselők. Mindenek előtt arra kérném, hogy a tüntetőket ne illessék olyan kifejezésekkel, amelyek nem illenek rá. Tehát udvariatlan kifejezésekkel illették azokat az embereket, akik azért jöttek ide, hogy velünk beszéljenek. Szeretném megkérni önt elnökként, hogy ítélje el a nem idevágó hangvételt. Köszönöm. Tegnap este és ma reggel is azt kértük, hogy a parlamenti képviselők munkájában ne avatkozzon be. Most a digitális egységes piacon a szerzői jog következik. Az első javaslat a bizottság javaslat elfogadása név szerinti szavazással. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Úgy tűnik, hogy 38 képviselőt képvisel most Régner képviselő. Önnek megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A 38 plusz képviselő nevében szólok. Nagyon örülök, hogy támogatjuk a művészeket és a művészetet. Azonban kiegészítésre van szükség. Múlt héten a jelentéstevő saját nemzeti pártja azt mondta, hogy a jelenlegi irányelv nem megfelelő. Hogy a német áthely, átültetésben pedig feltöltési szűrőket fognak alkalmazni. Nagyon sokan írták alá a petíciót. Az irányelv címe szerzői jog a digitális belső piacon. A kötelességünk az, hogy az ilyen eh, nagy horderejű dolgokat európai szinten és ne nemzeti szinten szabályozzunk. Szeretném megkérni a támogatásukat, hogy eh, megnyissuk a tárgyalást a módosítókról, hiszen nagyon sokan aláírtuk. Köszönöm. A jelentéstevő szeretne hozzászólni, hogyha nem, akkor következik a szavazás. És akkor ezzel Régner képviselő kéréséről fogunk szavazni, név szerint megnyitom a szavazást. Ripeto, la proposta dell'onorevole Regner. Regner képviselő azt javasolja, hogy hozzuk előre a módosításokról való szavazást a megállapodáshoz képest. Világos, hogy miről szavazunk, kedves képviselők? Látom, hogy egy kicsit olyan zavar tapasztalható a sorok között. Mindenki leadta a szavazatát? Rendben. Akkor lezárva, elutasítva. Következik az ideiglenes megállapodás, ezt pedig név szerinti szavazással fogom megnyitni. Avete votato tutti? Ha mindenki leadta a szavazatát, akkor lezárom a szavazást, és elfogadva. Most pedig a bizottsági nyilatkozatról szavazunk, mellette ellene tartózkodók ugyanazzal a többséggel elfogadva. Parlamenti első olvasat. Világos volt a többség, ugyanaz, ami az előző. Parlamenti első olvasatot lezárjuk, és ezzel Fosz úrnak is szeretnénk gratulálni. Potrete applaudirlo anche adesso se l'onorevole Voss. Most is meg lehet tapsolni, mert hogy itt van a Gebhardt Voss jelentés a digitális szolgáltatásokkal kapcsolatban. Akkor most név szerint szavazunk az ideiglenes megállapodásról. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A szöveget elfogadtuk, gratulálunk még egyszer Voss és Gephardt képviselőknek. Arimon jelentés következik. Név szerinti jelen, ö, szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Lezártuk ezzel a parlamenti elsőolvasatot, és gratulálunk Arimon képviselőnek. Halászat, Engstrom jelentés, GFCM Földközi Tengeri Általános Halászati Bizottság megállapodás. 20-as módosítás mellette ellene név szerinti szavazás elnézést kérek. Megnyitom a szavazást. Igazuk van. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Következik a bizottsági javaslat, mellette ellene tartózkodók elfogadva. Parlamenti első olvasatot lezártuk, és ezzel Engström képviselőnek gratulálunk. Most következik a Valean jelentés környezetvédelmi politika területén a jelentéstételi kötelezettségek összehangolása név szerinti szavazással. Bezárom a szavazást. Elfogadva első olvasatban a parlamentnél lezártuk ezt a az anyagot. Deli jelentés következik. Vezetőfülkék esetében engedélyezett legnagyobb hosszúságra vonatkozó különös szabályok név szerinti szavazással il voto è chiuso lezárom elfogadva és ezzel gratulálunk Delli képviselőnek. Jill jelentés. Öné a szó. Köszönöm szépen. Két percet eh, kértem, hogy hozzászólhassak. Ez egy nagyon fontos eh, mérföldkő a jogalkotásban. 6,2 eh, milliárd euróra van szükség globálisan, hogy a globális felmelegedést megfékezzük. Éppen ezért két újfajta benchmark van szükség, amely bátorítaná a beruházásokat arra, akik abba az irányba, ahol tényleg fenntartható fejlődést szeretnénk előírni. Nem szeretnénk rámutatni arra, hogy a kritériumokat hogyan tudjuk teljesíteni. A jelenlegi fenntarthatóság egy számos részlete rendelkező koncepció, de a diverzitást sokan tagadják. Éppen ezért azt gondolom, hogy itt Nicole Fontaine először említette 20 évvel ezelőtt ezt a témát, de ő marad az egyetlen női elnök itt a parlamentben, ez sokkoló így. Épp a globális vezetőket felszólítjuk, hogy vegyék jobban figyelembe a női vezetőket, és legyen több miniszter. Éppen ezért 20 év alatt azt látjuk, hogy nincsen, nem volt női bizottsági elnök, nem volt női eh, parlamenti elnök és nem volt női vezető a nagy frakciók vezetői között sem. Elnök úr, én, én mindenképpen szeretnék felszólítani mindenkit, hogy ezt az igazságtalanságot szüntessük meg. A parlament hitelessége a kérdés. A klímaváltozáshoz úgy kell viszonyulnunk, hogy ez egy olyan verseny, amit meg tudunk nyerni. Ugyanez vonatkozik a nemek közötti egyenlőségre is. Tegyük fenntarthatóvá és sokszínűvé a parlamentet és a politikai életet. Itt felszólítom a parlamentet, ez talán az utolsó plenáris ülésem és úgy gondolom, hogy kiváló elkötelezett kollégák dolgoznak itt, és a Brexit egy óriási hiba véleményem szerint. Nincs igaza, mert vannak itt uh, frakcióvezető nők is, itt van Keller és Zimmer képviselőre utalnék. Szavazzunk inkább. Honorevole Gill, per favore. Gill asszony, kérem. Csak önnek szeretném elmondani, hogy itt két frakció elnök asszony is ül, Keller és Zimmer asszonyokra gondolok, ők hölgyek. Ez azért jó lenne ezt is tudni. Most pedig az idéglenes megállapodásról szavazunk név szerint. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadva. Lezárom az első olvasatot, Jill asszonynak gratulálunk. Árimon jelentés következik, ez pedig az európai uh, területi együttműködés. Uh, megadom a szót neki. Árimon úr kérte a szót, nem? Köszönöm szépen, elnök úr. Számos ülésen uh, tárgyaltunk erről a szövegről, és a parlament nagy többsége és a szakbizottsági egyhangú szavazás is arra vezetett, hogy az Interreg program támogatását jelentős mértékben élvezi a parlament, és az Interreg azt jelenti, hogy határokon átnyúló együttműködést folytatunk, hogy európai pénzekből költünk pénzeket, és emberek leülnek egy asztalhoz, és megoldásokon dolgoznak. Köszönöm az összes munkatársnak, akik együttműködött, és azt szeretném, hogy az Interreg a következő parlamenten megkapja a szükséges pénzeket. Akkor most az első a olvasat lezárásáról szavazunk, mellette ellene tartózkodók elfogadva. Gratulálunk Erimon úrnak. Votiamo ora sui diritti fondamentali delle persone di origine africana, la proposta dello Afrikai származású emberek alapvető jogai első bekezdés, első módosítás, megnyitom a szavazást. Voto chiuso. Lezárom. Elutasítva. 11-es bekezdés, 2-es módosítás mellette ellene tartózkodók elutasítva. Most az egész javaslatról szavazunk név szerinti szavazással. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Kofod Niedermayer jelentés következik. Ez egy nagyon hosszú jelentés, és kérem, hogy mindenki láthatóan emelje fel a kezét, amikor nem név szerint szavazunk. Ez pedig az adócsalás, adóelkerülés és adó